És mint tudják, elkezdjük. Discussion with a declaration of the... A vitát a főképviselő asszony, a bizottság alelnök, alelnöke nyilatkozatával kezdjük meg.